Az elnök. Andiamo. La seduta è aperta. Buongiorno. Megnyitom az ülést. Üdvözlöm Önöket, kollégák! A napirenden szerepel a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a Horvát Elnökség programjának bemutatása címmel lehetséges akár a standard rendszert, akár az elektronikus rendszert használni a spontán hozzászólások kérésekor, illetve a kék kártyát ismerik az utasításokat, ezek az ülésterem bejáratánál megtalálhatóak. Meg is adom a szót Plankovics miniszterelnök úrnak, hogy bemutassa a horvát elnökség prioritásait. Köszönöm. Köszönöm, Dávid. Tisztelt elnök úr, alelnökök és az Európai Parlament képviselői, tisztelt Európai Bizottsági asszony, tisztelt kollégák, nagy elégedettségemre szolgál, hogy ma itt lehetek az Európai Parlamentben, és bemutathatom az Európai Unió tanácsa első horvát elnökségének prioritásait. Horvátország és honfitársaim számára ez történelmi pillanat. 30 évvel ezelőtt Horvátországban megtartották az első szabad választásokat. Ezzel 9 évszázadot követően a horvát nemzet újra elnyerte szuverenitását, és Horvátország visszatért a világpolitikai térképére. Nagyon örülök annak, hogy ma Horvátország nemzetközi elismerésének 28. évfordulóján amikor az európai közösség akkori tagjai elismerték Horvátországot, tarthatom meg ezt a beszédet az Európai Parlamentben. Az elismerés a háborús agresszió nehéz körülményei között történt Horvátország, köszönhetően a honvédőinek megvédte magát, és 25 év elteltével felszabadult, ezután megújult, és elindult a fejlődés, a demokrácia és az európai integráció útján. Az első hat és fél évben Horvátország hat és fél évet követően az EU tagjává vált Horvátország, és most átvette az irányítását ennek. Ezen az úton az európai integráció Horvátország számára világos és stabil útmutató volt az összes erőfeszítésünkben és reformjainkban. Örülök a sikeres együttműködésnek az Európai Parlamenttel a következő hat hónapban, és azt szeretném, hogyha megmutatnánk polgárainknak, hogy az Európai Unióból kézzelfogható előnyök származnak. Néhány fontos, fontos feladat számunkra. First... Hölgyeim és uraim, először is meg kell állapodnunk a több éves pénzügyi keretről az időszerű megegyezés a következő 7 évre szóló pénzügyi keretről a prioritásunk. Az MFF meg kell, hogy feleljen az összes polgár és az összes tagállam meg elvárásainak, tehát továbbra is finanszíroznia kell a kohéziót, valamint az agrárpolitikát, ugyanakkor meg kell, hogy feleljen az új kihívásoknak is, amelyel az Európai Unió szembesül. Emellett biztosítania kell az egységünket, miközben tiszteletben tartja a különbségeinket gazdasági, szociális vagy demográfiai területen. Emellett hatékonyabbá és láthatóvá kell tennie Európát a globális színpadon. E, ennek érdekében gyorsan kell lépnünk. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy az EU programok késedelmet szenvedjenek 2021 után, különben csalódást okozunk a polgártársainknak. Az Európai Tanács elnökével, aki az MFF tárgyalásokat a legmagasabb politikai szinten folytatja, nem késlekedünk, e, mindent megteszünk annak érdekében, hogy áttörést érjünk el elnökségünk alatt. Ez lehetővé tenné számunkra, hogy az MFF teljes jogalkotási csomagját véglegesítjük, illet, és ehhez számítunk a az önök és a parlamenti bizottságok, valamint raportőrök együttműködésére. E, mi meghallottuk és megértjük az összes üzenetüket, elvárásukat, aggodalmukat de nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy folytassuk a tárgyalásokat minden szinten és minden területen. Ebben egy közös cél egyesít bennünket, hiszen kudarcunk azokat erősíteni, akik nem akarnak erős Európát, és ezt nem engedhetjük meg. A második fontos pont az az, hogy befejezzük az Egyesült Királyság rendezett távozását az Európai Unióból. A megállapodás ratifikálása után véglegesíteni kell az EU oldalon a ratifikációt, miután a brit ratifikáció befejeződik. Ebben az Európai Parlament egyetértése is nagyon fontos. A horvát elnökség az Európai Tanács útmutatásainak megfelelően mindent megtesz majd annak érdekében, hogy átfogó tanácsi mandátum szülessen a jövőről szóló tárgyalásokra e, az Európai Bizottság javaslatai alapján. Noha nagyon szomorúak vagyunk, hogy egy tagállam elhagyja az Európai Uniót, az Unió és az Egyesült Királyság e, hozos, e, hosszú közös történelemmel dicsekedhetnek. Ez egy jó kiinduló pontja lesz szoros partneri kapcsolatainknak e, kölcsönös érdekek alapján egyenlő esélyekkel, különös tekintettel olyan területeken, mint a kereskedelem, a biztonság és egyéb ágazati politikák. A 11 hónapos átmeneti időszak azonban rendkívül rövid, és nagyon sok jó akarat és nagyon sok munka kell ahhoz, hogy ez alatt az idő alatt befejezzük a tárgyalásokat, és mindkét fél számára jó megállapodást érjünk el, hölgyeim és uraim. A eh, harmadik fontos pont, az ágrábi csúcs megszervezése az Unió és a nyugat-balkáni országok között, valamint a csatlakozási tárgyalások megnyitása Észak-Macedóniával és Albániával. Nem eh, rejtegetjük azt az ambíziunk, ambíciónkat, eh, hogy eh, megkapjuk a támogatását a tagállamoknak ahhoz, hogy elkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat. A következő bizottsági jelentés és javaslatai különösen fontosak lesz lesznek. A bővítési politika hitelessége szempontjából fontos a politikai kritériumok tiszteletben tartását fenntartani, eh, valamint figyelembe venni az egyéni eredményeket minden tagállam részéről, figyelembe véve az ő eredményeiket, eh, és azt, hogy eh, a tárgyalások célja a csatlakozás. Ez kell, hogy legyen a bővítési politika központi eleme. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el tavaly október végén, amelyben támogatta a tárgyalások megnyitását Albániával és Észak-Macedóniával aláhúzva a fontosságát a bővítésnek nem csak a két ország számára, hanem az egész Európai Unió szempontjából. Az Európai Parlament ezzel megerősítette a hiteles bővítési politika iránti elkötelezettségét a zágrábi csúcs eh, májusban 20 évvel követi az első zágrábi csúcsot, amely megnyitotta a délkelet-európai országok számára a csatlakozás esélyét ezek között az országok között szerepelt akkor Horvátország, amely azóta egyetlenként csatlakozott az Európai Unióhoz ebből az országcsoportból ma pedig átvette, mostanra pedig már átvette az Európai Tanács elnökségét. A mi példánk szimbolikus értéket ad majd a Zágreb, Zágrebi csúcson ezért is akarunk egy határozott üzenetet küldeni a délkelet-európai partnereinknek, akik még mindig Európa előszobájában várakoznak. És azt akarjuk mondani nekik, hogy amennyiben folytatjátok a reformokat, és teljesítitek a csatlakozási kritériumokat, akkor az európai jövőképetek nem kérdőjeleződik meg, és mi örömmel üdvözlünk benneteket. Ezzel egy időben az Európai Unió segít majd elérni a célokat, részt vehettek európai projektekben, eh, infrastruktúrális hálózat, infrastruktúra hálózatok építésében, illetve eh, szokásos eh, politikai dialógusokban az európai elvekről és értékekről. Negyedik fontos eh, pontunk az az, hogy eh, megtörténjen az Európa jövőjéről szóró konferencia, eh, a tanács állásfoglalása alapján meg befej, megpróbáljuk elérni a lehető leghamarabb az intézmény közi megállapodást ahhoz, hogy a konferencia eh, elkezdődhessen. Fontos az, hogy a tanács, a parlament és a bizottság magukéva, magukének vallják a konferencia céljait, és egyenlő félként vegyenek részt ott a konferenciának, garantálnia kell az összes tagállam részvételét, valamint a nemzeti parlamentekét és a polgárok nagyszámú, különös tekintettel a fiatalokra nagyszámú részvételét. Nyitottnak és inkluzívnak kell lennie, és elsősorban a stratégiai programról kell, hogy szóljon, a politikai orientációról, és különösen azokról a témákról, amelyek leginkább aggasztják, vagy érteklik, érintik a polgárokat. Nagyon örülünk annak, hogy éppen a horvát biztos Dubravka Suica kapta a feladatot, hogy készítse elő ezt a konferenciát. A konferencia egy új lehetőség arra, hogy Európát közelebb hozzuk a polgárokhoz, és jobban megérthessük így, megérthessék így ezt a folyamatot meg kell érteni az okait eh, ennek a, a, annak, hogy az európai polgárok bizalma miért eh, rendült meg, eh, hogy mi vezetett a Brexithez, és hogy egy sor európai államban mi vezetett az euroszkepticizmushoz. Meg kell érteni annak okait, hogy miért, erősödtek meg a, miért erősödött meg a populizmus, illetve az Európa ellenes érzelmek, és ezt meg kell változtatnunk, javítanunk kell a körülményeket. Éppen ezért ez egy lehetőség arra, hogy megadjuk a szót a polgároknak, hogy elmondhassák nekünk, hogy milyen Európát akarnak, és hogyan tudunk jobban megfelelni az ő elvárásaiknak. Dame és gospodo. Hölgyeim és uraim, Horvátország négy prioritás blokkal kezdi meg a tanács elnök lését, és ezek a következők. Európa, amely fejlődik, a fő célunk az, hogy biztosítsuk az egységes, fenntartható és befogadó növekedést az Unióban, tekintetbe véve minden tagállam és régióik sajátosságait és igényeit. Ez azon politikák további fejlesztését igényli, amelyek minőségi munka és életfeltételeket teremtenek, ugyanakkor megvédik a környezetet és harcolnak a klímaváltozás ellen. Külön figyelmet szentelünk az európai zöld megállapodásnak, a Green Dealnek, amelyel a tanács számos formációban fog foglalkozni, tekintettel a Green Deal széles hatáskörére, és fontos az, hogy biztosítsuk ennek megfelelő finanszírozását. Ezzel foglalkozni fogunk majd az Európai Bizottság képviselőjével Zágrában a következő héten. A klímasemlegesség elérése és fontos célunk 2050-ig az egységes piac elmélyítése, a digitalizáció, a befektetés, az innováció és kutatás ösztönzése, a minőségi és egész életen át tartó tanulás, Szintén fontos, hogy olyan készségeket fejleszünk ki, amelyek a jövő munkájának megfelelnek, és ez erősíti az unió versenyképességét. A versenyképesség ugyanis a növekedésünk fő alkotó eleme. Emiatt fontos a munkaerőpiac megfelelő fejlesztése, így alkalmazkodni tudunk a digitális forradalomhoz, a globális kihívásokhoz és a demográfiai változáshoz. Nagyon fontos a minőségi életfeltételek biztosítása valamennyi uniós polgár számára megfelelő demográfiai intézkedésekkel, így módon tudunk egy vitális társadalmat képíteni. A második dolog Európa, amely összeköt Fontos a hálózatba kapcsoltság a gazdaságok között, így tudjuk az és, és humán potenciált megfelelően kihasználni. Az összekapcsoltság az egyik legfontosabb előfeltétele a szociális, gazdasági és területi kohéziónak a tagállamok között. Ezért törekedni fogunk a további fejlesztésre a közlekedési, energia és digitális infrastruktúráknak a polgáraink jóléte érdekében. Ezen kívül erős hangsúlyt helyezzünk majd arra, hogy a polgárokat közel hozzuk egymáshoz az oktatás, a kultúra és a sport révén. Nagyon fontosak ezek a kapcsolatok erőnk és közösségünk szempontjából. Hölgyeim és uraim! A harmadik prioritásunk egy olyan Európa, amely védelmet biztosít. Csak a biztonságos Európa tud békés környezetet biztosítani polgárai számára. Ebből a szempontból nagyon fontos az Európai Unió külső határainak hatékony védelme. Fontos, hogy a külső fenyegetésekkel, a hibrid és a támogatásokkal szemben megfelelően rugalmasan tudjunk fellépni, védekezni. Fontos átfogó megoldást találni a fenntartható és eredményes migrációs és menedékügyi rendszer kialakítására. Ez közös célunk. Továbbra is koncentrálunk arra, hogy tovább fejlesztjük az uniót, hogy ez a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés zónája legyen, amelynek az alapja a közös értékek, eh, halmaz a demokrácia és a jogállamiság. Ezért az új eh, stratégiai eh, irányelvek elfogadása rendkívül fontos ügyünk lesz a következő időszakban. A jogállamiság, <clears throat> a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés szempontjából törekedni fogunk arra, hogy átfogó megközelítésben tudjuk támogatni a jogállamiságot, miközben erősítjük a párbeszédet és a tagállamok közötti egységet. A negyedik fontos célkütőzésünk a hatás, a befolyásos Európa kialakítása, felépítése, hiszen óriási nemzetközi kihívásokkal kell szembenéznünk, az egységünk a legnagyobb erőnk. Európának egységes hangon kell megszólalnia, még, még pedig még gyakrabban és még hangosabban, mint korábban. Ezzel kell megerősítenünk a globális szerepünket a mai sok oldalú multipoláris világban. Nagyon fontos a párbeszéd észak-amerikai szövetségeseinkkel és partnereinkkel. Célkötőzésünk globális szereplőként az, eh, hogy eh, további képességeket eh, tudjunk építeni, létrehozni, a védelmi területen is, nyilvánvalóan a NATO-val való kölcsönös kiegészítés szellemében. Ugyanilyen fontos azonban a kapcsolatunk, partner kapcsolatunk Kínával, Oroszországgal, Indiával, Japánnal és az egyéb e, nagy szereplőkkel a kölcsönös tisztelet alapján. Így tudjuk csak a multilaterális és a nemzetközi, jog, nemzetközi szabály alapú e, rendet e, kialakítani, erősíteni meg kell akadályoznunk a nukleáris fegyverkezés fokozódását. Ehhez megfelelő kompromisszumokra lesz szükség, és meg kell tudnunk oldanunk a válságokat, hiszen a közelkeleti feszültségek, az iráni és iraki biztonságos politikai problémák, az öböltérség új és régi kihívásai mind azt igénylik, hogy folyamatosan aktívan, tevékenyen és kreatív módon vállaljunk vezető szerepet erős vezetőként. Nagyon határozott támogatjuk az ENSZ tevékenységét, különösen, mint a világfejlesztési támogatásainak egyik legnagyobb donorja és itt hangsúlyoznám az afrikai karib térség és csendes óceáni nemzetekkel való együttműködésünket ezen a területen a horvát elnökség során keleti partnerségi csúcsértekezlet megtartására is sor fog kerülni. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió nagyon sok kihívással néz szembe, ezt mindannyian tudjuk napról napra, bonyolultabbá, komplexebbé válik a világ, és a feladataink is egyre szaporodnak. Túlságosan sok olyan szereplő van, aki könnyű válaszokat és gyors megoldásokat eh, kínál. Jól lehet, ezek gyakran alaptalanok vagy hamis információn alapulnak. Miközben a polgáraink elvárásai egyre magasabbak. Közelebb kell jutnunk a polgárainkhoz, eh, meg kell hallgatnunk őket, és megfelelő válaszokat kell adnunk az aggájaikra. Nem szabad több lehetőséget elszalasztanunk arra, hogy többet tegyünk a polgáraink számára továbbra, is erősítenünk kell e, az egyenlőséget, az integrációt e, és a szolidaritást, hiszen ezek Európa demokratikus alapértékei e, világszinten is. Ezért egy dologra van szükségünk, egy erős Európára a változó világban. Köszönöm. Presidente Plenković. Köszönöm, Plenković miniszterelnök úr. Köszönöm a beszédét, köszönöm, hogy kitért az európai agenda valamennyi témájára, és most Fonder der Leyen asszonynak adok szót. Köszönöm, hogy itt van velünk a teremben. Tessék, elnök asszony. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen. Elnök úr, képviselők, óriási öröm, miniszterelnök úr, önt újra látni itt a horvát elnökség eh, első napjaiban. Néhány nappal ezelőtt biztosok évezhették a kiemelkedő horvát vendéglátást, nagyszerű 24 órát töltöttünk együtt. Láthattuk, hogy milyen gazdag kultúrája van Horvátországnak, eh, hagyományos eh, eh, népi művészete, kulturális víványai. fantasztikus megnyitó ünnepségen vettünk részt a Nemzeti Színházban amely megmutatja, hogy milyen lelkesedéssel, milyen energiával állt most Horvátország Európa élére. Nagyon különleges pillanat ez, hogy meg itt ülhetek és meghallgathatom a miniszterelnököt, aki a soros elnökségről szólt az európai demokrácia otthonában, itt az Európai Parlamentben, hiszen tudom, Andrei, hogy ez a ház, ez a parlament nagyon fontos ö, ö, számodra és nincsenek sokan, akik elmondhatják, hogy európai parlamenti gyakornokként kezdték, majd képviselői voltak az Európai Parlamentnek, végül Strasbourgban miniszterelnökként tértek vissza, aki az európai aki és a sorok, soros elnöki posztban jelent meg újra előttünk, ezelőtt, ez előtt kalapot kell emelnünk. De természetesen ez a személyes történet Horvátország fantasztikus teljesítményét is tükrözi, hiszen három évtizeddel ezelőtt még a véromtás országa volt, azóta az Európai Unió lüktető szíve. Ma ünneplik a Horvátország nemzetközi elismerésének a 28. évfordulóját. De azt senki nem gondolhatta volna akkor, hogy milyen messzire fog jutni Horvátország, és milyen gyorsan, milyen növekedésre eh, lesz képes. Ez eh, az, eh, a horvát nemzet áldozatát, európai értékek melletti elkötelezettségét tükrözi, azt az elhatározottságot, hogy a béke, a haladás és a, a, a boldogulás Európájához csatlakozzanak. Remélem, hogy ezt az energiát, ezt az egységet, ezt az elkötelezettséget, amelyet a horvátok híresen képviselnek, ez mindannyiunknak segíteni fog abban, hogy közös megoldásokat találjunk olyan problémákban, amelyek a módon megosztottak bennünket, mint például a migráció. Nyilván ez lesz egy olyan feladat, amivel foglalkoznunk kell. Másrészt szükség lesz arra, erre az egységre ahhoz, hogy a Brexitet kezeljük, a költségvetési tárgyalásokat kezeljük, illetve a e, e, rengeteg tagállami problémát is kezeljük, amelyeket e, említettél. Ugyanígy a digitális és a klíma átállás feladatai is itt vannak előttünk, és nagyon nagy örömmel szolgál, hogy a horvát soros elnökség mindezt ugyanígy magáinak vallja, magáinak vallja a négy pillér keretében. Valóban, ahogy a motto mondja, az elnöki motto mondja, erős Európára van szükségünk hát a változó világban. Valóban a problémák egyre hangosabbak, egyre intenzívebbek napról napra, és úgy gondolom, hogy a konstruktív építő erőknek kell immár föllépnie a pusztító tendenciákkal szemben és nyilván mindaddig, amíg az erőszak jellemzi a hangulatot, a közhelyzetet, addig nagyon hangos és nagyon ijesztő ez, de ennek csak úgy lehet véget vetni, hogyha elkezdjük a párbeszédet. Az Európai Uniónak rettenetesen nagy diplomáciai ereje van, fontos, hogy az eszkalációt megakadályozó, megadályozó párbeszédet indítsunk, hiszen nagyon sok szereplővel van hosszú ideje fönnálló megbízható kapcsolatunk, amely a kölcsönös bizalmon alapul, és továbbra is hatalmas szerepet játszik Európa e, Irak stabilizálásában, és ugyanez igaz a nukleáris megállapodás letárgyalásával kapcsolatban e, Iránnal e, összefüggésben is. Itt az ideje, hogy Európa komolyabb és fontosabb, határozottabb szerepet vállaljon a világ színpadán, elmélyítsük kapcsolatunkat a NATO-val, és nagyobb felelősséget vállaljunk magunkra olyan szövetséget építsük Afrikával, amely időtálló lesz, és amely lehetővé teszi mind az afrikai, mind az európai gazdaság tovább fejlesztését. Ennek megfelelően találkozókra fog sor kerülni az EU-afrikai csúcsértekezlet keretében, és ebben a szellemben fogunk dolgozni Eh, amikor az, eh, eh, a horvát soros elnökség alatt az Afrika stratégiánkat kialakítjuk. A, különböző, a következő hat hónap alapvető fontosságú lesz a balkáni országokkal kapcsolatban is. Horvátország pontosan tudja, jobban, mint bárki más, hogy milyen nagy erőt jelent az európai perspektíva lehetősége. Milyen motivációt jelent, és Horvátország sok országban jobban tudja, hogy milyen eh, sok erőfeszítés bekerülhet a gazdaság és a rendszer, különféle eh, eh, állami <clears throat> rendszerek átalakítása. Tudják, hogy milyen fontos Európa befektetése, beruházásai egy-egy ilyen területen. Ha akarjuk, akkor eh, ha azt akarjuk, hogy a zágrábi eh, eh, nyugat-balkáni csúcsértekezés sikeres legyen, akkor bizony ehhez dolgoznunk kell. Néhány héten belül meg fog jelenni a bővítési módszertanunk, hogy meg tudjuk vitatni, milyen modernizálásra van szükség, de legfontosabb az az, hogy a nyugat-balkáni barátainknak megmutassuk, hogy milyen csatlakozási, tárgyalási perspektívákat tudunk elképzelni, és ezek az országok elvégezték azt a házi feladatot, amelyet kértünk tőlük, úgyhogy itt az idő, hogy tovább lépjünk. Nagyon fontos lesz Horvátország vezető szerepe akkor is, amikor a jövőbeni költségvetésünkre tárgyalunk. A következő hetekben a Michel elnök úr által vezetett elnökség jelentős lépéseket fog előre tenni a e, megállapodás elérés érdekében. Kiegyensúlyozott költségvetésre van szükségünk, méltányos költségvetésre van szükségünk, tény, de elsősorban modern költségvetésre van szükségünk. A következő 7 év egészen másmilyen lesz, mint a mögöttünk lévő 7 év. Ezért rettenetesen fontos, hogy a modernizációs rész az, amit az emberek leginkább elvárnak tőlünk. Ez az, amit a legtöbb tagállam folyamatosan sírget az Európai Unió felé, lépjünk, legyünk láthatóak. Hogyha ezekben a témákban, modernizációs témákban szeretnénk láthatóak lenni, akkor tisztességes költségvetésre van szükség a modernizációs területen, és köszönöm szépen azt a küzdemet, amelyet ezen a területen már teljesítettél. Hölgyeim és uraim, a hat hónap Ja, a horvát elnökségnek valóban kulcsfontosságú a klíma és ökológiai változások kezelésére. Itt nem visszajelzőről beszélünk, hanem kötelezettségről a cselekvésre, és most a zöld megállapodást mindenképpen meg kell valósítanunk Európa szemre. Most kezdődik a munka, ezen vita végén a bizottság a zöld megállapodás beruházási tervét vitatja meg, és az igazságos átmenet alapját ezzel az új mechanizmussal azon ágazatoknak és régióknak adunk prioritást, amelyek a legnagyobb kihívásokkal szembesülnek, és amelyeknek nagyobb erőfeszítést kell tenniük. Tudom, hogy ez egy fontos téma Horvátország és sok más tagállam számára. Amint a javaslatokat a bizottság elfogadja, Timmermans és Dombrovskis alelnökök itt a plenáris ülésen bemutatják majd önöknek a részleteket. Számítok a horvát elnökségre ezen dosszié előrevitelében, és mindazokra, akik a következő hetekben és hónapokban ezt a munkát követik. Képviselő, hölgyek és urak, végezetül egy horvát író nő szavait idézném, aki Első nőként Maria Zagorszkáról van szó, újságíró volt Horvátországban, és ő azt mondta, ahol egység uralkodik, ott szabadság van, és ez mindig is így volt Európában, ahol egységesség van, és az európai sajátosság éppen az, hogy itt önkéntes egységességről beszélünk, ahol tehát egységesség van, ott van szabadság is, és ott erő is van. Meg vagyok győződve arról, hogy a horvát elnökség az egység elnöksége lesz, az erős vezetés elnökség Európa érdekében, és egy olyan elnökség, amely előre viszi a helyzetünket, egy erősebb Európa érdekében, egy kihívásokkal teli világban, ahogy az önök mottojában is szerepel elnök. Köszönöm, elnök asszony. Most pedig hallgassuk meg a frakciók elnökeit. Elsőként a néppárt nevében Manfred Weber kap szót, tessék. Üdvözlöm andrej Plenkovićot és Horvátországot itt az Európai Parlamentben. Örülünk, hogy itt vannak. És most meghallgatva Ursula von der Leyen magyarázatát arról, hogy hogyan is zajlott az ön élete, hogy jutott ön el idáig erős motiváció ezt az élettörténetet végighallgatni, és akarunk most egy másik történetet is, meg, megtudni és megélni egy hasonló élettörténetet, az alelnök asszonyét, a horvát alelnök asszonyét, aki szintén a sorainkból indult. Nagy szimbólum ez számunkra itt az Európai Unióban. Kedves barátaink, a horvát elnökség kezdi ezt az évtizedet. Horvátország a leg, fiatalabb tagja az Európai Uniónak. A horvátok megmutatták, hogy tagállamnak lenni nemzeti érdek, ezt mutatták az utóbbi időben. 2013-ban véget ért egy hosszú recesszió, 70%-a az exportnak immár az Európai Unióba megy, és majdnem 3000 horvát kis- és középvállalkozás húz hasznot az európai beruházási tervből. Vannak tehát sikertörténetek, és ezért is jó, hogy Horvátország vezeti a tanácsot emellett. Horvátországban megjelenik Európa szépsége, egyrészt a római, másrészt az osztrák-magyar örökség, a velencei építészet Dubrovnikban. Horvátország egy tükörképe az európai kultúrának, és valószínűleg erről beszélt eh, a miniszterelnök is, amikor azt mondta, hogy nagyon fontos az, hogy Horvátország most független, nem valami birodalom tagja, egy független tagállam, miközben egy család tagja, egy eh, egyenjogú tagja. Az erős eh, európai jövőkép megjelenik az önök programjában is. Egy olyan Európa, amely megfelel a világ kihívásainak, ez az önök mottója, és a jelenlegi politikai és társadalmi zűrzavarban az egyes tagállamok nem tudnának megfelelni ennek az összekapcsolódás, a bővítés, a globális felmelegedés, a digitális forradalom, és az állampolgárok biztonsága mind nagy kihívások. Ezek Ezekhez egység kell, erről beszélt Ursula von der Leyen is meg kell most határozni, hogy mi is az az egység. Nincsenek első és másodrangú polgárok az Európai Unióban. Ha Horvátország Schengeni övezet tagja akar lenni, vagy az euró tagja akar lenni, akkor E, ezt lehetővé kell tenni. Az egység azt is jelenti, hogy e, a Nyugat-Balkán megkapja az európai jövőképet. Sokszor mondtuk már, hogy, e, tud, hogy rövid látó dolog volt a tanács részéről, hogy nem nyitották meg a tárgyalást. Macedóniával és Albániával. Én annak örülök, hogy az összes néppárti kormány támogatta. Remélem, hogy a szocialisták leülnek majd Dán barátaikkal, eh, a rinyús kollégák pedig a holland és eh, francia barátaikkal, hogy elkezdődhessenek a tárgyalások eh, Észak-Macedóniával és Albániával. Az egység számunkra azt is jelenti, hogy kiállunk egymásért. Az elmúlt két hétben láttuk, hogy milyen fejlemények vannak a közel-keleten katonai eszkaláció fenyegetett, e, és nagyon zajos napokat éltünk, de mi hangosabbak tudunk lenni, mint bármely fegyver, hogyha felsorakoztatjuk az Európai Unió teljes erejét. Ennek e, az új évtizednek az első két hete egy ébresztő számunkra. E, erősítenünk kell a kapacitását az Európai Uniónak, tovább kell lépni a katonai pillér kiépítésével, és véget kell vetni az egyhangú döntéshozatalnak külpolitika területén, többségi döntéshozatalra van szükség, az európai hangot meg kell jeleníteni globálisan is. Az egység azt is jelenti, hogy a Brexit területén a mi klubunk állapítják meg a szabályokat. Andrei beszélt az euroszkeptikusokról, senki nem akarja, hogy megbüntessük brit barátainkat, más, vannak, akik azt állítják, de teljesen egyértelmű, hogyha egy ország már nem tagja az Európai Uniónak, akkor a klubtagság előnyeit elveszíti. Ha ez nem világos, akkor nagyon nehéz lesz meggyőzni a polgárainkat arról, hogy miért is kellene nekik ott bent maradniuk a klubba. Ez egy nagy kihívás, de egyértelműen kell fogalmazni, ami pedig az MFF-t illeti. A költségvetés eredményekkel kell, hogy járjon. Először a feladatokról kell beszélni, hogyha erős határvédelmet akarunk, akkor, vagy hozunk létre, akkor Európa biztonsága növekszik, a kutatásfejlesztés szintén minden európai hasznára van. Ne beszéljünk tehát a nettó befizetőkről, nettó haszonélvezőkről, beszéljünk inkább a feladatokról. Az új feladatokhoz azonban új pénzekre is szükség van. Ezek a horvát elnökség kihívásai, de most ideje, hogy a legfiatalabb vezessen bennünket, és bizonyítsa, hogy van jövő. Ön pedig, miniszterelnök úr, tám, támaszkodhat a mi e, támogatásunkra. Presidente García Pérez. Köszönöm, García Pérez elnök asszony a Szocialista és Demokrata frakció nevében. Plenkovic. Köszönöm szépen, Plenkovic úr. Üdvözöljük az Európai Parlament előtt, és azt kívánjuk, hogy e, e, az a tapasztalat, amelyet itt megért képviselőként is járuljon hozzá a soros elnökség sikeréhez ez az időszak rendkívül sok kihívással lesz jellemezhető, ezért értékeljük azt, hogy milyen elkötelezett amellett, hogy a multilaterális eszmét következetesen képviselje. Itt tudjuk garantálni azt, hogy az Európai Unió egységes hangos szólaljon meg a nemzetközi arénában. Másrészt támogatjuk azt az elkötelezettségét, hogy nyitni szeretne, és tárgyalást szeretne kezdeni Észak-Macedóniával és Albániával. A prioritásaik között szerepel a védelmező, oltalmazó Európa. Úgy gondolom, hogy itt nagyon széles területre kell fókuszálnunk a migrációra, a, a, demográfiai kihívásokra is figyelnünk kell azonban, igen, Plankovics úr, olyan Európára van szükség, amely védelmet és oltalmat biztosít, ugyanakkor biztosítania kell eh, azt is, hogy a szolidaritás eh, értvényesüljön a, a jogállami keretek között. Ehhez humanitásra van szükség, a migránsok és a menekültek integrálására társadalmunkban olyan Európára van szükség, amely valóban véde, de ez azt is jelenti, hogy meg kell védenünk azokat az európai e, e, polgárokat is, akiket a kirekesztés e, vagy a nemi alapot történő diszkrimináció sújt. Szociális Európára van szükségünk, legyünk büszkék, Plenkovics úr, az édeskeveset fog jelenteni, hogyha csak konferenciákat tartunk a férfiak és a nők közötti bérszakadék, vagy a gyermekszegénység, vagy a nők elleni erőszak területén termelékenységre, tanulásra van szükségünk, azonban emellett tényleges akciótervre is van szó, hogy szükség, hogy valóban megvalósítsuk a szociális Európát és a szociális jogok Európáját. Ezért sajnáljuk, hogy a programja nem említi konkrétan sem a bért, sem a gyermekszegénységet, sem általában a szegénység elleni küzdelmet. Úgyhogy azt várjuk öntől, hogy elnöksége során ezeket a témákat is felkarolja. Ami a monetáris kérdéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy hogy eh, eh, probléma az, hogy az önök prioritások között nem szerepel a munkanélküliséggel kapcsolatos eh, szociális rendszerek erősítése. Emlékezünk, hogy milyen válságot éltünk meg. Fontos, hogy ennek tanulságát levonjuk, és az megfelelő területeken törvényeket alkossunk. Egyébként támogatja, támogatjuk önt. <clears throat> Reméljük, hogy, bizony, hogy az önök soros elnökség vezetésével, ahogy sokszor elmondtunk, oda kell tennünk a pénzt, ahol valóban el akarunk érni eredményeket, nem tudunk többet tenni kevesebb forrásból. Három oldalú megközelítésre van szükség, a nemzeti költségvetések nagyobb arányát kell Európai Uniós forrását tenni, saját források erősítésére van szükség, és olyan reformra van szükség, amely a pénzügyi szabályokat is megváltoztatja új aranyszabályra van szükség a stabilitás és növekedési paktumban, amely stimulálja, ösztönzi a fenntartható projekteket a tagállamokban. Így tudjuk az ügyeket előrevinni. Önmagában a szavak szintjén az elkötelezettség semmit nem jelent, nem elég. Megfelelő finanszírozás kell emelét oda tenni és nem szeretném elhagadni azt sem, hogy frakciónk csalódott, hogy milyen a, tekintetben, hogy milyen kérdések nem szerepelnek a horvát soros elnökség célkötőzései között. Nagyon fontos, hogy az európai szemeszter keretei között is foglalkozunk a fenntarthatósággal, és még nem késtünk le kell erről. A Szociáldemokrata frakció támogatja és segíteni fogja a soronársközség munkáját, azonban hogyha önök a megfelelő szándékot kinyilvánítják, akkor ugyanilyen módon mi is oda fogjuk tenni magunkat, hogy Európában azt a fenntarthatóság és ökológikus fejlődést elérjük, amire szükség van. Presidente Solos, prego. Csolos úr, Rinyó nevében. Dear. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Plenkovics miniszterelnök úr, Horvátország első alkalommal tölti be az elnöki hivatalt. Ez egy büszke pillanat önök számára, de egyben egy nagy kihívás is. Láttam, hogy már most is nagy energiával láttak neki a feladatnak megpróbálnak a lehető hamarabb bejutni a belső körbe, az eurozónába, illetve a Schengeni térségbe. Minden ország, amely a Schengeni térség eh, tagja kíván lenni, és az eurót akarja használni, eh, nos legyen erre lehetősége, hogyha a kritériumoknak megfelel. A prioritásunk nem csak az, hogy eh, megújítsuk Európát, hanem az is, hogy a polgárok érdekében működjön. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Unió vonzó legyen az új tagjelöltek számára. Az Európa jövőjéről szóló konferencia ebben fontos szerepet játszik majd, és a megújult Európában meg kell valósítani a bővítés lehetőségét is. Remélem, hogy pozitív üzenetet küldünk a Nyugat-Balkánnak. A következő hónapokban ebben az ágrábi csúcs fontos szerepet játszhat a migrációs válság 2015-16-ban jelentős hatással volt számos tagállamunkra. E, e, rájöttünk, hogy a menedékjogi és migrációs rendszerünk nem felel meg a célnak. Előre kell lépnünk. Az én frakcióm ma egy új ötleteket tartalmazó tervet hoz nyilvánosságra, amely a most elindult évtizedre meg akarja oldani a problémákat. Remélem, elnök úr, hogy az ön elnökségét inspirálják majd ezek a gondolatok. Miniszterelnök úr, biztos vagyok benne, hogy ön egyetért velem abban, hogy a migrációra és a demográfiai kihívásra jobban oda kell figyelni, én örülök, hogy az elnökség tervében ez szerepel. Ami a több éves pénzügyi tervet illeti, a horvát elnökség kritikus szerepet játszhat az elfogadásában, illetve a saját erőforrások csomag elfogadásában. Ön meghallgatta a parlament üzenetét, hogy egy erős költségvetést akarunk, és különös, tekint, különös tekintettel arra, hogy új megközelítés legyen a saját erőforrások területén, hogy megfeleljünk a politikai prioritásainknak. Önnek és Charles Michelnek köszönöm az Európa, a Libia ügyben, illetve Irak-Irán ügyben végzett munkáját. A békés rendezéshez hozzá kell járulnunk, ehhez határozott európai hangra van szükség a világon ön akkor veszi át ezt a feladatot, amikor kihívások érnek bennünket ezen a területen. A közös álláspont és e, vélemény fontos ahhoz, hogyha kezünkbe akarjuk venni a saját sorsunkat. Miniszterelnök úr, én sok sikert kívánok az ön elnökségéhez, és biztos vagyok abban, hogy partner talál a Renew Europe frakcióban. Köszönöm a zöldek nevében Keller elnök kapja meg a szót. Kedves kollégák, köszönöm, nagyon örülök annak, hogy eh, Horvátország most először betölti az elnöki hivatalt. Sok sikert kívánok eh, önöknek. Ez az elnökség egy nagyon fontos pillanatban érkezik el, amikor eh, egy új parlament is elkezdi teljes gőzzel a jogalkotási munkáját, és teljesíteni hivatott a választási ígéreteket. Nagyon sok tennivalónk van, hiszen hatalmas klímaválsággal nézünk szembe. Ez hatással van ránk itt az EU-ban és a tagállamokban is. Az Európai Bizottság bizonyos ígéreteket már tett ezen a területen, ennek örülünk. Viszont szükség van a tagállamokra is. Sajnos többen közülük a környezetvédelem területén nem engedik a további előrelépést, ezt meg, meg kell változnia. Az kell, hogy a tagállamok szintén élére álljanak ennek a fellépésnek. Az ön feladata lesz az, hogy ez bekövetkezzen, és ez egy hatalmas felelősség. Mi bátorítjuk önt és kormányát arra, hogy önök is eh, gondolják át, hogy milyen ökológiai átmenetre van szükség Horvátországban. Eh, egy másik terület, eh, ahol előre kell lépni, az az emberi jogok és a jogállamiság kérdése. Örülök, hogy ezt is említette. Társnyomásra van szükség ahhoz, hogy egyes kormányok visszatérjenek erre az útra. A jogállamiság és az az alapvető jogok pillérei az Európai Uniónak, nem szabad ezeket meggyengíteni. Ez igaz az összes tagállamra. És itt miniszterelnök úr, különösen aggaszt engem az, hogy a horvát rendőrség egyes jelentések szerint a menekültekkel való bánásmódjuk során megsértik a jogot. Jelentések vannak arról, hogy szisztematikus erőszakot alkalmaznak, megaláznak, elvesznek és megsemmisítenek tulajdont, megverik a menekült lőfegyverteket, sőt lőfegyvert alkalmaznak. Erről sokat írtak a nem kormányzati szervek. A horvát kormány azonban ezt nem állította le, és nem vizsgálta ki. Ez egyetlen EU tagállamban sem elfogadható, miniszterelnök úr. A menekült jog az emberi jogok része, és én önt arra szeretném ösztönözni, hogy tartják tiszteletben Horvátország határai, Európa határai, és ami ott történik, az mindannyiunk felelőssége, éppen ezért mi nem fogunk szemet hújni. Horvátország egy csodálatos ország, a legfiatalabb tagja családunknak. Ez az elnökség komoly esélyt ad önöknek arra, hogy bemutassák, hogy mik az önök elképzelései, mi az önök jövőképe ugyanakkor a reflektorfény Horvátországra is kerül, és megnézik, mert a világ látja, hogy mit tesznek klímaváltozás területén, vagy emberi jogok területén. A társadalmi egyenlőség, jogállamiság területén számíthat ránk, de számíthat ránk az emberi jogok megsértése elleni fellépés során. Legyen szó bármely kormányról. Köszönöm. Most pedig B úr következik. A az ID frakció nevében köszönöm, elnök úr, miniszterelnök úr, a mai vitánk tulajdonképpen egy meghosszabbítása az első zágrábi decemberi beszélgetésünknek. Ön nagy, három nagy prioritásról beszélt a horvát elnökség szempontjából. Ez a három prioritás kockázatot is jelent. Ez előre menekülés kockázatát, bővítést gyorsítani akarják például Észak-Macedónia és Albánia esetében, miközben mindenki tudja, hogy ezek az országok, még hogyha szövetségeseink is, barátaink is, amelyekkel együtt kell működnünk, de mégis mérhetetlenül korruptak, iszlamista veszélynek vannak kitéve török és szaudi részről, és semmilyen módon nem alkalmasak arra, hogy most csatlakozzanak. Novemberben vétózta meg Macron a csatlakozást, ez alatt az időben az következett be, hogy Macron elnök úr visszakozni látszik, és ezen két ország után akár még Koszovó is becsatlakozhat, és így elérünk egy 29 tagú Európai Uniót is. Ez valójában az Európai Uniót gyengíteni fogja. Ön beszélt a több éves költségvetési keretről is. Néhány nap múlva több mint 10 át veszíti el a lakosságának az Európai Unió Brexit-tel. Itt most azokra az területekre kell eh, koncentrálnunk, ahol kontinentális szinten jó az együttműködés, miközben tiszteletben tartjuk a tagállamoknak a eh, jogait. Megint nem szabad előre menekülni a költségvetés területén, és egyre nehezebb terheket eh, róni a tagállamokra ami pedig az Európai Unió saját erőforrásait illeti. Eh, ez az első lépés lenne az európai adópolitika eh, eh, felé, ami egy rossz hír az adófizetőinknek, hiszen egyre többet kellene folyamatosan fizetniük, miközben egyre kevesebbet kapnának vissza. Ön beszélt az Európa jövőjéről szóló konferenciáról is. Ez az orientációról kellene, hogy szóljon, de attól tartok, hogy ezt egyesek az integráció elmélyítésére fogják kihasználni, használni, illetve arra, hogy a legtöbb területre kiterjesszék a többségi döntést, pedig az nem működik. Az Európai Unió jelenleg nem képes megvédeni határait a migráció ellen, nem képes megvédeni magát gazdaságilag a nagyhatalmakkal szemben. E, nem vagyunk ott Irakban, Szíriában, Líbiában vagy Iránban, és e, most e, ez elfogadható? Nyilvánvalóan nem. Ami pedig a Brexitet illeti, egy nagy kihívás. Boris Johnson nyilvánvalóan a brit érdekeket fogja védelmezni, kereskedelmi megállapodásokat fog kötni az egész világgal. Nem fogadhatjuk el, hogy Nagy-Britannia egy nem megfelelő versenytársunk legyen, és egy eh, bejövő kikötő mindenfajta termék számára legyen egy szövetséges, egy barát, eh, ugyanakkor nekünk eh, meg kell tudni védeni magunkat, hiszen ezt várja el tőlünk a lakosság. Köszönöm. Most pedig Tomasics úr következik a konzervatívok és reformerek részéről. Köszönöm, elnök úr. A horvát köztársaság hat és fél éves tagság után első ízben elnökli az Európai Unió tanácsát. Már a csatlakozáskor világos volt, hogy államként bizonyos területeken nem vagyunk még felkészültek, és a fejlett az vezető út még nem zárult le, mely demokrácia a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a piacgazdaságon alapul sokkal teli hat és fél év volt ez, nem csupán Horvátország, hanem az EU számára is. A migráns válság tovább erősítette a szociális elégedetlenséget, amely a súlyos pénzügyi válság következménye volt, és a fejlettségbeli különbségek a tagállamok között továbbra is nagyok. Az unió politikai arculata változik, és a Brexit értésünkre adta, hogy ha továbbra is elfordulunk a problémáktól, akkor az EU területi kiterjedés is könnyen megváltozhat. Tény az, hogy az új és kisebb tagállamoknak nagyobb esélyük van arra, hogy prioritásaikat a napirendre helyezhetik az elnökség idején, amikor kevésbé kívásokat, erres időszakokat élünk, amikor az unió fő kérdései meg vannak adva. Most nem ez a helyzet. Horvátország történelme révén több ízben megmutatta, hogy kész arra, hogy Európa érdekében munkálkodjon kihívásokkal teli időkben. A horvát kormánytól azt várjuk, hogy ezen hat hónapot ne szimpadias hangnemben vezényelje le, hanem kihasználja ezt az időszakot az európai eszközök reformálására, az elavult európai szakpolitikák frissítésére és Horvátország helyzetének erősítésére az EU-n belül. Több ízben hallottunk bölcs iránymutatásokat, elfeledkezvén azon tényről, hogy teljes jogú tagok vagyunk, amelynek autentikus politikát kell folytatnia. Horvátország most megmutathatja, hogy ambiciózus van víziója, és kész arra, hogy bizonyos területeken vezesse Európát. Remélem, hogy a horvát köztársaság kormánya kihasználja most majd ezt az alkalmat. Tisztelt miniszterelnök úr önnek, minisztereinek és azoknak, akik közreműködnek a horvát elnökség programjában. Nagyon sok sikert kívánok a horvát elnökség hat hónapja alatt. Elnök, köszönöm. Sírde van elnök következik a GUE frakció részéről. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt a horvát elnökség programjának feladataira figyelnék, itt egy konfliktusról szólnék az Irán és USA között. Az európai külügyminiszterek a múlt héten megerősítették, hogy az atommegállapodás mellett vannak Iránnal. A, ez egy nagy siker volt az közelmúltban. Az, hogy az USA kivált az megállapodásból másfél évvel ezelőtt, ez egy kiélezte a helyzetet az öböl térségben, és egy sős háború rémét vetítette előre. Mindent meg kell tennünk, hogy ezt a háborút megakadályozzuk, mégpedig feltételek nélkül, mindenféleképpen a nemzetközi jogot, az emberi jogokat kell megvédeni, és az egyetlen parancs a béke és a nemzetközi jog érvényesítése. Ezért az európai katonai bázisokat sem szabad felhasználni a drón háborúban, és az európai katonákat vissza kell vonni ebből a régióból. Miniszterelnök úr, a 2020-as év iránymutató év lesz az EU számára. Ön szólt a digitális forradalomról, a klímaváltozásról, és szeretném elmondani, hogy hatalmas társadalmi kihívások előtt állunk. A legnagyobbak ezek az ipari forradalom óta. Ez az átalakulás, a szociális jogok, a demokratikus átalakulás. Most beszéljünk az MFF-ről. Itt nagyon fontos lesz, hogy az MFF megfelelő legyen. Ön politikai iránymutatásról beszélt e tekintetben. A kohéziós politika megszorításai a fegyverkezés javára, hát ezt a frakcióm elhibázottnak tartja. Ha a kohéziót túlhatjuk Európában, akkor a szociális kohéziót is erősítenünk kell beruházásokkal. És az utolsó dolog, az EU az emberi jogokat és jogokat a határain belül is tiszteletben kell, hogy tartsa. Sajnos vannak híreink nem csupán a külső határokon kívül ilyen esetekről, hanem a hat horvát határról is. Nagyon fontos, hogy önök példa szerűen járjanak el az elnökségük hat hónapjában az emberi jogok és a menedékjog tekintetében. Ezért kell önöknek síkra szállniuk, és ehhez sok sikert kívánok önöknek. Elnök, a függetlenek soraiból Kolakusics úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, az Európai Unió egy nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van. A több éves pénzügyi keret lehetővé tette a kisebb országoknak, mint Horvátország, hogy például a mezőgazdaságban 4,5 milliárd eurót kapjon Horvátország, különféle alapokból kompenzációként. Horvátország egy nettó kedvezményezett 1 milliárd 700 ezer euróval. Most az a helyzet, amikor az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, az elmúlt tíz évben 690 milliárd eurót fizetett be az Egyesült Királyság, és aztán ugye itt van a bővítési helyzet, és ennek következtében a gyenge gazdaságú tagállamok segítséget igényelnek. Tehát át kell gondolni a finanszírozás megváltoztatását, illetve azt, hogy a fejlett gazdaságú országok többet fizessenek az EU költségvetésbe. Köszönöm, elnök meghallgattuk a frakciók vezetőit, és Plenkovics miniszterelnök úr röviden válaszolni óhajt a felvetésekre. Kedves kollégák, köszönöm ennek úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament politikai frakcióinak vezetőiért, amiért reagáltak a horvát soros elnökség programjának bemutatására. Néhány reakciózzal kapcsolatban, amit felvetettek. Először is nagyon nagy örömmel tekintek, az bizottsággal való együttműködés elé szinergiákat kell teremtenünk, Ursula. Remélem, hogy lehetőleg hatékonyabbak leszünk, tudjuk a lehető legnagyobb tempóban tudjuk a tervezett jogalkotási folyamatokat előrevinni, különösen a Dublini, Dublini csomaggal kapcsolatban úgy gondolom, hogy fontos a felelősség és a szolidaritás közötti egyensúlyt végre kialakítani, megteremteni, ami az eh, Schengen és az eurozónára vonatkozik. Ez nyilván egy ö, eh, olyan ö, eh, téma, ami amit nem akartam említeni, egyértelműen a kormányomnak két célkötőzése van, először is csatlakozni a Schengeni térséghez, ezt ugye elsősorban a horvát miniszterelnöki kalapom alatt, a miniszterelnöki szerepemben mondom, közben nyilván Eh, az eurozónával kapcsolatban is eh, azon dolgozunk, hogy igyekszünk teljesíteni eh, azokat a feladatokat, amelyekre szükség van az eurozónához való csatlakozásra, ami a multilateralizmusról és a humanitárius vonatkozásokra, valamint a szociális pilléről van szó, amelyet Gartia képviselő említett úgy gondolom, hogy ha alaposan átolvassa a teljes programot, és ezt ki is osztottuk mindannyiuknak, akkor látni fogja, hogy nagyon sok szociális integrációs megjegyzés, nagyon sok az egyenlőségre vonatkozó megjegyzés, nagyon sok a diszkrimináció tilalmára vonatkozó e, szövegrész szerepel az anyagban, és ami a horvát e, e, határvédelemről és a migrációról szól, hagyd legyek ebben egészen világos, a migrációs válság kétségtelenül elmondhatjuk, hogy a berlini fal lerombolása után ez volt a legfontosabb jelenség, amely politikai következményekkel járt az Európai Unió intézményeiben is, és a tagállami közéleti vitában és politikákban is. Ezért ennek a megoldásnak, ennek a helyzetnek a megoldása az, hogy az Európai Unió külső határait meg kell védenünk ehhez átfogó eszközökre van szükség, külpolitikai fejlesztési, kereskedelmi, állam.